mindenkinek, akkor talán folytassuk a mai ülést. Ugye egy másik deneme kellett átmennünk. Azért pártunk egy kicsit, mert hát ha valaki még göröz, hogy keres, megtalálja, melyik teremben vagyunk. Marinescu úr a jelentéstevőnk, de ő sajnos még nem ért ide, nem is nagyon vannak híreink róla, de egyszer csak megérkezik majd. Um, L'ordine del giorno di questo pomeriggio. Nézzük a mai délután napi rendjét. Két témáról kell beszélnünk. Ez valójában két különböző jogszabálytervezet, de miután alapvetően mégiscsak egy kérdéskörhöz tartozik. Ezért megegyeztünk Éva Kailival és Marinescu úrral, és abban maradtunk, hogy együttesen tárgyaljuk meg ezt a két témát. Mikolaj Dovgilevic úr és itt van a melyem remélem, remélem körülbelül jól ejtettem ki a nevét. Ő a beruházási bank képviseletében van itt. Az első az Európai Stratégiai Beruházási Alap hatájának, tehát időben való kiterjesztése. Ennek Éva Kájli asszony jelentéstevője. A második témánk pedig nem más, mint a stratégiai beruházási alap megvalósítása és végrehajtása, ennek a témának jelentéstevője Marinescu úr. Mint említettem, tehát együtt tárgyaljuk ezt a két témát. Megköszönöm Dovgiele Viec úrnak, hogy ellátogatott ide a mai ülésünkre. Tudjuk, hogy a beruházási bank szerepe elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelően működjen ez az alap, illetve hogy megfelelően meg tudjuk oldani azt is, hogy időben kiterjesszük ennek a működését. És nagyon kíváncsian hallgatjuk azt is, hogy milyen stratégiai prioritásai vannak a beruházási banknak a jogszabályjal kapcsolatban, és hogyan látják magának az alapnak a meghosszabbítását. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megfelelő eszmecsere és együttműködés legyen a különböző európai grémiumok között. Éva Kányénak adom meg a szót először, és utána pedig Marinescu úr következik, amikor megérkezik. Ezután következnek a különböző ernékjelentéstevők, felváltva követik majd az ernékjelentéstevők egymást mind a két témával kapcsolatban. Éva Káili következik, és utána, utána pedig a többi. Um, Köszönöm szépen, elnök. Az FC rendkívül uh, hasznos annak érdekében, hogy valóban uh, kiegyensúlyozott helyzet uh, alakulhasson ki, és a stagnációt elkerüljük. Az FC, az MBB és a, a bizottság is komoly munkát végzett, de van még mit tenni, különösen amikor a diversifikált beruházásról van szó, market optimális kockázat allokációval kapcsolatban. Természetesen a földrajzi diversifikációs projektekre is gondolni kell, használ, hasznosan kell javítani, orvosolni ezen egyensúlytalanságokat, dolgokat, és a, a privilegizált, valamint kevésbé előnyökben részesülő tagállamok között kell a, az e megfelelő egyensúlyt megtalálni. Az EFSI nem csupán pénzügyi instrumentum, hanem politikai eszköz is, amely mindenki számára elérhető kell, hogy legyen, és nem szabad e, e, a két sebességű Európát támogatni. Az elv az, hogy nem egy kohéziós alap, hanem egy olyan eszköz, amely komplementáris, kiegészítő jellegű hozzáadott értéket képvisel. Ennek érdekében világosan kell fogalmaznunk, sem most, sem a jövőben az EFSI nem szabad, hogy kiváltsa más alapokat, és más alapoknak sem szabad őt kiváltania. A további végrehajtási elv az, hogy a produktív beruházásokat kell a fenntartható növekedés felé tartósan erőfeszítéseknek hála felhasználni. Nem szabad, hogy rövid távú megközelítést alkalmazon a bizottság. Minden egyes alapot mozgósítani kell, amennyire lehet gyorsan, sikeresen, és azt gondolom erre lehetőség van, de hogy a megfelelő jelentés erre rámutatott már, igazából kockázatos projekteket kell, hogy támogassunk, diversifikált földrajzi lefedettséggel mm, támogatni, ha nem, akkor monolitikus instrumentum lesz a legfejlettebb országok kezében. Van tehát mind a beruházási térkép lefedettségében még javítandó, mindezt elmondta univerzális elemeket megosztva önökkel. A, kifejezetten a figyelmem azon hat területre összpontosítottam, mely szerint szektorail és kiegészítő jellegű energia, ipari infrastruktúra, digitális gazdaság, kutatásfejlesztés és az kis- és középvállalatok finanszírozása, az addicionalitás kiegészítő jelleg, földrajzi diversifikáció, a megfelelő pénz pénzügyi eszközök segítése, az Európai eh, Beruházási Tanácsadó Platform szerepe, a CEF, a hálózatfinanszírozási eszköz, nem szeretnék most külön teljes mértékben minden elemre kitekinteni, hanem inkább a fő iránycsapást szeretném említésre eh, megemlíteni, indoklásomban, ami a jövőbeli ind- eh, ipari kapacitások fejlesztését illeti, különösen a digitális infrastruktúrára koncentráltam jelentésembe, hiszen a domináns gazdasági szektorról beszélünk az elkövetkező húsz évben, és az Európai Unió ilyen szempontból ma eh, élen járó Európa eh, a kiberbiztonság, a blokklánc technológia, a, ezek a területek az energiahatékonyság szempontjából is ambíciózusabbnak, nagyra törőbbnek kell még lennünk a COP21 szellemiségében. Üdvözöljük a bizottság 20%-os javaslatát az innovációs ablakon keresztül a klímafellépések felé szeretnénk a 20%-os támogatást az energiahatékonyság terén megjelenni, látni. Szeretnénk elkerülni azt, hogy a fosszilis üzemanyagok projektjeit támogassák az EFSI-ből azt tanácsoljuk, hogy agresszívabb legyen a stratégia, amikor előmozdítja az FC, az FC eh, instrumentumot, a láthatóságot is szeretnénk megerősítve látni, amikor az Európai Beruházási Tanácsadó platformot erősítjük, kereskedelmi bankok eh, alapjainak eh, mozgósításán keresztül. Szeretnénk, hogyha az addicionalitás, a kiegészítő jelleg lenne mindenképpen a szó. Nem szeretnénk szeretném eh, most külön elemezni, hogy mit jelentünk a kiegészítő jelleg, valamint eh, a kiválasztások átlátható, valamint elszámoltatható eh, jellege, mint kritérium esetén. Az első öm, ö, vesztességre szóló garancia a kockázati díjak területe is fontos terület. Nem szeretném most külön kiemelni a megfelelő, hatékony támogatás egyszerű intézkedés esetét. Nem, el, nem elégséges még az alap ma az olyan kockázatos hatékony díjak esetében, ahol mondjuk kifejezetten az EBB is segíthet, és valahol sokszorosító multiplikátor szerepet tölthet be Végül pedig eh, a maga az eszköz eh, tár az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról is szólnom kell, hiszen ezzel lehet a projektek benyújtásánál segíteni a know-how, a magán és állami tőke bevonását is mindenképpen fokozni, és eh, ezek a fő gondolatok azok nagyjából, amelyeket szerettem volna a jelentésemben, véleményemben megjeleníteni, és együtt nyílt szellemiségben szeretnék javító jelleggel együtt dolgozni az árnyék előadókkal Európa érdekeit képviselve. Köszönöm. Grazie Eva, e- Köszönöm Eva. Most Marinescu kolléga következik a második jogszabályjal kapcsolatban, ami végül is összekapcsolódik az előzőhöz. You, you have seen uh, my draft. Önök is látták az állásfoglalás tervezett javaslatomat. Ha megengedik, ejtenék néhány szót az addicionalitásról, azt hiszem, hogy a jelenlegi definíciót már módosították, további elemeket toldottak be, hogy azt biztosítsuk, hogy a többi tényező a minimális kockázaton túlmenően több tényező is szerepel ebben, hiszen azt kell biztosítanunk, hogy az FC ugye nem ugyanazon szabályok szerint dolgozik, mint az Európai Befektetési Bank, de mégis magasabb kockázattal operál, mint ami a rendeletben szerepel. Több információ kellene a mobilizált beruházási területről, talán a bizottság mondhatna valamit erről, mivel azt szeretném tisztázni, hogy ez az eszköz, ami ugye, amiről itt azt szerepel, hogy a cél több mint 50%-át teszi ki, nem a teljes projektértéken alapszik, hanem csak a magán, a befektetett magánpénzen kalkulált összeg. Ez, ez nagyon fontos, hogy ezt tisztázzuk. És a másik dolog. Rendben van, mobilizáljuk ezt az összeget, de a kérdés az az, hogy mennyi pénz érkezik meg ebből a végfelhasználóhoz, a kedvezményezethez. Ez nagyon fontos, hiszen a bankokkal különböző országokban vannak egyezmények, de például, például a KKV kapcsán. De a kérdés az az, hogy már mennyi pénzt lehet érdemben felhasználni, hiszen a, egy ilyen egyezmény hosszú távú is lehet. A kérdés az az, hogy most mi a helyzet. Egyébként pedig az állásfoglalásomat elolvashatják, remélem, hogy ezeket a megjegyzéseket figyelembe veszik az FC2 rendeletben. Köszönöm szépen. Köszönöm Marinescu úr, most pedig Dovgierjevic úrnak, doktor úrnak rögvest megadom a szót. Kérem, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, bár Marinescu úr valójában a bizottságnak tett fel kérdéseket, de gondolom a vendégünk is tud erről valamit mondani. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy a hangom ilyen, valószínűleg túlságosan sokról, sokat beszéltem már az FC1-ről, meg a 2-ről, meg a többi témáról, és elhasználtam a hangom, de először is köszönöm az előadónak, Merinesz úrnak ezt az elvégzett munkát, természetesen az árnyék előadóknak, és másoknak is köszönet jár ebben a fontos dossziéban, a parlamenti munkában. Nagyon röviden engedjék meg, hogy ugyanabban a sorrendben haladjak, ahogyan ön ezt bemutatta, ezt a témát. Az EPSZI 2-vel kezdem, tehát én is önhöz hasonlóan. Nos, az IAB csoport természetesen üdvözli a bizottság javaslatát, és azt gondoljuk, hogy a tanácsban sikerült elérnünk a megfelelő észszerű kompromisszumot mind a két témában Tulajdonképpen a beruházási szakadék még mindig probléma az európai gazdaságban, ez tény, vagyis fontos, hogy a piaci hiányosságokat, kudarcokat figyelembe vegyük és kiküszöböljük, erre is jó az FC2, és nem csak a hármas pillérről van szó ezen kívül, tehát az akadályok, a beruházások előtti akadályok leépítéséről, hiszen ez még mindig nagyon égető kérdés, nagyon sok politikai szándékot kell itt mobilizálni ennek kapcsán, hanem itt más kérdésekről is szó van. De azt hiszem, hogy nagyon világos a számunkra az, hogy az FC-t egy piac által vezérelt eszköznek kell megtartani, és az EFSZI legfontosabb célkitűzései továbbra is érvényesek, a növekedés, a munkahelyteremtés és a versenyképesség erősítése. Tehát itt nem az Európai Unió egyéb közjóléti kérdéseiről van szó, hanem erre kell koncentrálni, a befektetésekre, a növekedésre és a versenyképesség erősítésére. Azt hiszem, hogy ezen kívül még védenünk is kell valahogy azt, amit már eddig elértünk, a kontinuitás és a stabilitás a jelszavunk, amikor például az addicionalitási kritériumokról beszélünk, akkor is természetesen folyamatosan változtatgathatjuk a szabályokat is, de mégis fontos az, hogy megtartsuk a világos viszonyrendszert, az addicionalitás és a különböző műveletek kockázat profil alakítását is az FC garanciákban az EFSI kiterjesztése a kohézióra szerintem jó hír, jó fejlemény, ez összefügg az eszi fel azonban szeretném elmondani azt is, hogy én személy szerint, és ezt mindig hangoztatom, nagyon aggódom amiatt, hogy a pénzügyi rendelet 2017 végén, vagy 2018 elején lép csak hatályba, hiszen szükség lenne arra, hogy érdemben fellépjünk, hogy leegyszerűsítsük az EFSZ és az ESZIF munkáj, ö, működését. De ez mind a, a financial regulation-től függ, tehát a pénzügyi rendelettől. De más fejlemények ehhez képest pozitívak. A kommunikációs munka nagyon jó, azt hiszem, hogy Marinescu képviselő is részt vett ebben, köszönöm ezt. És Skylis úrnak is köszönöm. Eli asszonynak. Nos, mi a helyzet a konszenzus kapcsán? Beszéltem az előre kiszámíthatóságról és arról, hogy ez egy piaci alapú eszköz. Például a klímával kapcsolatban nem szeretnénk konkrét célszámokat. Ez nagyon fontos. Hogyha növeljük egy nem realisztikus szintre a klímacélokat, akkor válaszút elé érünk. A klímavédelem a célunk az egyik oldalon, vagy a szociális infrastruktúra, a, mű, a, a munkahelyek teremtése, a gazdaság felpörgetése. Tehát vagy ez, vagy ez. Nem lehet 40% klímaprojektet kialakítani, és, és másik oldalon a KKV-kat is támogatni. Tehát realisztikusnak kell maradnunk, és azt is gondolom, hogy az az elképzelés, hogy a, az autó utak, projektjeit az úgynevezett régi vagy a nem kohéziós országokban nem fejlesztjük. Ez egyértelműen az európai autóutak PPP piacát tönkretenné, ami nyilván nem célunk, vagyis nem értek egyet egyértelműen ezekkel az elképzelésekkel többek között. Fontos tehát az, hogy a már meglévő autóutakat renoválni lehessen Franciaországban, Olaszországban és a többi úgynevezett régi tagállamban, Spanyolországban, stb. Nem tudom, hogy ezt miért ne lehetne az Európai Befektetési Bankkal megtenni. És a nem együttműködő joghatóságok kapcsán az Európai Uniós szabályokat hatékonyan, kell alkalmazni, de a tanács még mindig nem fogadta el a nem együttműködő joghatóságok listáját. Vagyis fontos, hogy itt is kialakuljon a konszenzus, a stabilitás, nagyon világosan kell fogalmazni a feltételek, a követelmények kapcsán, hogy mit támasztunk a harmadik országokkal szemben, a nem együttműködő katosságokkal szemben. Végül pedig szeretném elmondani, hogy természetesen a tanácsadói funkciót is szeretnénk erősíteni, hogy a, az FC második, a Junckeri terv második pillérében ez a munka hatékony legyen, de természetesen ezt valós szükséget alapján kell tennünk. A pénzügyi piacok fejlődése kontextusában. Ez, ennek van is értelme, de mégiscsak ez egy kérelem alapú eszköz, és a rolloutról is szeretnék elmondani néhány információt, nem szeretném ezt hosszasra húzni, ez egy előzetes prezentáció, tehát ha megengedik, akkor csak röviden utalnék néhány pontra Marunescu úr jelentésében. Azt hiszem, hogy az eredmények jók eddig az EFSI-ben, de de ezért nem dőlhetünk hátra elégedetten, hiszen nagyon volatilisek a piacok, nem kell kihangsúlyozom azt, hogy a beruházás mobilizáció nem igazán rózsás a következő években, és hát a Brexitet is vegyük figyelembe, az európai gazdaság és a befektetési klíma szempontjából valószínűleg nem lesz jó kihatása, de nem igazán tudjuk még, nem látjuk ezt, hogy milyen kihatása lesz szeretném elmondani, hogy számos aspektus kapcsán, amelyek a jelentésben nagyon fontosak, például a multiplierek, nos ez is nagyon jó irányba halad, és végső soron 2018 közepén, a beruházási időszak végén, ezt meg elemezhetjük, de már többször elmondtuk önöknek azt, hogy megvan a cél, a multiplayer a szorzóban, az 50-es szorzó, ahogyan ez az EFSI rendeletben is szerepel. Amikor a nagyon fontos politikai aspektusokról beszélünk az EFSI kapcsán, ami tulajdonképpen a földrajzi elosztás kérdése, nos, ezzel kapcsolatban elmondható, hogy önök is tudják, hogy attól függ, hogy hogy nézzük ezt a, ezeket a számokat. Hogyha azt nézzük meg, hogy a leg, mik a legfőbb kedvezményezett országok a mobilizáció szempontjából, az Európai Befektetési Bank szintén is ide tartozik a, az Európai Befektetési Alap is, akkor ez Olaszország, Franciaország, de sőt Királyság és Németország. De hogyha tőke szempontjából nézzük, akkor ez Finnország, Írország, Észország, Spanyolország és Olaszország az első öt ország. És hogyha GDP-t nézzük meg, ami talán a legpontosabb szemüveg a gazdasági statisztikák vizsgálatánál, akkor az első öt Észtország, Bulgária, Spanyolország, Litvánia és Portugália. Azt hiszem, hogy ezt is tehát figyelembe kell vennünk, és természetesen még tovább is ki lehet ezt hangsúlyozni, hogyha ez önöket érdekli, de vannak világos okok is, és ezt meg lehet nézni az Ernst Young jelentésben is, hogy, a, hogy Kelet-Európában miért alacsonyabbak az FC számok, hiszen Lengyelországot például én sokkal jobban ismerem, de Bulgáriában is teljesen más a helyzet ezt megvitathatjuk, de azt hiszem, hogy nagyjából itt minden elég objektíven le van írva. Ami a tanácsadók illeti, tanácsadó funkciót, nos, eddig a HAP 340 kérelmet kapott a 28 tagállamból. Ennek a fele a magánszektorból származó kérelem, vagyis azt hiszem, hogy ez most már egyre jobban belendül, és ez egy jó kép, mivel az is nagyon jó, hogy a felét a magánszektor használja, hiszen az EFSI pontosan erről is szólt, hogy a magánszektor befektetéseit mobilizálja, ami a platformokat, illetve a beruházási platformokat, ez is nagyon fontos elem. Jelenleg 18 vagy 80 beruházási platformunk van, az SMU ö, ablakról is beszélhetünk, de természetesen erre vissza lehet térni. A KKV ablakra. Aztán van 13 művelet, amelyet a strukturális alapokból valahogyan finanszíroztuk. Szlovákiában, Olaszországban, Litvániában, úgy Királyságban, Franciaországban, Romániában, Svédországban és Észtországban. De természetesen tovább kell egyszerűsíteni ezt a lehetőséget, ezt az opciót, és már a pénzügyi rendeletről, a financial regulationről beszéltünk ennek kapcsán, és ezzel kapcsolatos egyéb jogi eszközökről meg megszólásan összefüggnek ezzel, tehát ez ennek a függvénye. És végül pedig az e, együttműködés, a tagállami promóció, ennek a azt hiszem, hogy itt nagyon jó példákat látunk a legkülönbözőbb országokban, különböző platformok és termékek kapcsán, amelyeket a tagállami promóciós bankokkal közösen fejlesztettünk ki, akik természetesen az a tanácsadói szolgáltatások területén is fontos partnerek, de azt hiszem, hogy néhányan elmondták azt, hogy az Európai Befektetési Bankot mindig alá kell rendelni. Nos, ez valahogy egy félreértés lehet, mivel nem lehet a banknak azt mondani, hogy mindig ő vállalja fel a feladatot, tehát nem az a feladatunk, hogy mi adjuk mindenre a pénzt, de az alárendeltséget az addicionalitással nem szabad összekevernünk. Az addicionalitás sokkal komplexebb fogalom. Az alárendeltség, a szubordináció bizonyos projektek esetén működhet, de Őszintén megmondom önöknek, higgyék el, például az informatikai projekteknél lehet az addicionalitás az egyik országban, de más országban nem felel meg majd a kritériumoknak, mivel minden egyes ország, minden egyes piac különbözik, vagyis legyünk realisztikusak. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy az FC még továbbra is nagyon nagy kihívás jelent a bizottságnak, illetve az Európai Befektetési Bank, az EIB csoportnak, grupnak, és mint említettem, meg vagyunk elégedve, de azért még nem dőlünk hátra, folytatjuk a munkát, és köszönöm, hogy érdekli önöket ez a munkafolyamat, hiszen ez valóban ez az egyik sikertörténet, az Európai Unió egyik nagyon ritka sikertörténete, amelyet igazán lehet örülni. Köszönöm. Grazie eh, per queste Köszönöm szépen, köszönöm a véleményét, ezt a, az expozét. És ha gondolja, akkor elküldhetné nekünk írásban is az expozéját, mert hiszen nagyon érdekes adatokat láthattunk, vagy hallhattunk ebben, úgyhogy mindenképpen nagyon nagy érdeklődéssel fogjuk majd elolvasni. Jönnek az árnyékjelentéstévők. Éler úr az első, a Kylie jelentéssel kapcsolatban a néppárt részéről. Először is Kári asszonynak köszönöm ezt a jelentést, és Marinescu kollégának is köszönettel tartozom, hiszen ez egy kontinuitás, az eredeti FC kérdésfeltevés viszik tovább. Nos, közgazdászként szeretném elmondani legalábbis Németország kapcsán, hogy a Németországban finanszírozott projektek közül egyet sem finanszírozhattak volna azért, azért, mert esetleg nem lehetett volna finanszírozni ezt egy németországi piaci bankból, lehetett volna. Tehát ezt mondjuk ki, ez egy nagyon fontos eszköz, de azért ezt szeretném hozzátenni. Tehát azért egy nagy tagállamban az FC mégiscsak relatíve másmilyen szerepet játszik, hiszen a nagy alapok és a nagy family office-ek ugye kimentek ebből az államkölcsön piacról, és a, a tőke folyamatosan ingadozik az utóbbi 20 évben, tehát ezt előre bocsátva, ezt azért, ezzel a képet azért ágyalnám, és Karjasszonnak és Maneszkó úrnak is köszönöm azt, hogy néhány élet hazugságtól megmentettek minket. Nem gondoltuk arra például, hogy a kutatást támogatja az EFSI, és most meg is találtuk erre a világos szavakat, hiszen itt most már több rész, legalábbis a Horizont 2020-ban vissza lehetett vezetni a kutatás fejlesztésre, és ezt az útat ajánljuk mi is, és ami a statisztikai hiányosságokat illeti, egyértelmű az, hogy a Credit Industries, mint szívügyünk nagyon hiányzik. Itt gyakorlatilag nincs, tehát a, a kreatív szektorokban nincs beruházás, és ez azért is meglepő, mivel az immateriális gazdasági javakról azért sok szó esik. Hogyha megnézzük historikusan az USA-t, akkor azt láttuk, hogy az elején nem a technológia segítette az usa hanem a egészen más iparosítási tényezőktől ö, lendült fel az USA, de azóta már látjuk a fejleményeket, viszont eh, tényleg nagyon meglepő a modern világban az, hogy az FC kapcsán ilyen alacsonyan van a léc a kreatív ö, eh, ö, eh, szektorok ö, területén, mm, és ezt a magánbankokkal sem kötik össze. A parlament már korábban is javasolt valamit a Creative Industry kapcsán, még, és erre szeretnék visszatérni, még pedig az, hogy alapvetően az FC eszközből a Guarantee Facility-be, vagyis a Creative Europe-ba kellene áttenni ezt, vagyis itt nem bankolható ö, ö, projekteket finanszíroznánk, vagyis bankokból nem finanszírozható eszközökkel, hiszen a kreatív Európa alulfinanszírozott, és ahelyett, hogy művi vitát folytatnánk arról, hogy az FCS miért nem veszi át ezt a feladatot, ugye ez egy nagyon felaprózódott piac, és a gyakorlatban nem is tudnának ezek a szereplők ilyen pénzeket megkérvényezni, lehívni. És az Innofinhez hasonlóan tehát Eh, ahol a toploadingba vissza, a topping upba és a frontloadingba visszaviszik az pénzeket. Ugyanazt kellene tenni, amennyiben a jelenlegi és a jövőbeli programokból kiveszük a pénzeket, és a Guarantee Facilities-be különböző eszközökbe eh, betennénk ezt. Tehát az FC-ből nem vennénk ki semmit, hanem a már meglévő fundingokba tennénk bele ezeket a pénzeket, Tehát a kreatív technológiát így lehetne finanszírozni, hiszen ezek a statisztikák nem igazán informatívak, hiszen minden egyes szektort a végén már kreatív szektornak neveznek azért, hogy javuljanak a statisztikák, de inkább szerintem a top-up, illetve a frontloading utat kellene választani a már meglévő eszközök kapcsán, amelyek differenciáltak és felaprózódottak, és konkrétan különböző piaci szektorok igényének felelnek meg, vagyis itt nem a takarékpénztárak és a bankok finanszírozására kell építeni, hiszen ők erre nem is képesek, mivel a Basel 2 ezt a lehetőséget inkább korlátozza. Ehm, Nem mondtam meg, hogy az árnyék jelentéstevők meddig beszélhetnek, milyen hosszan, hát valójában fele annyi idejük van, mint amennyi ideig az ön imént beszélt. De mindenkit arra kérek, hogy a lehető legrövidebben szóljon hozzá. Fan Brent kolléga itt van? Nem? Valaki helyettesíti esetleg? Jó, hát várunk. Cézár kolléga. Cezák kolléga. Tiszi. Dziękuję bardzo, szanowna pani przewodnicząca, bardzo dziękuję. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony a lehetőséget, és köszönet a jelentéstevőknek is. Több tagállam és úgy gondolja, hogy a beruházási tevékenységek finanszírozására jó eszköz az EFSI, a Lengyel, Lengyelország is ezek közé a tagállamok közé tartozik. Należy pozytywnie ocenić propozycję. És hogyha kiterjesztjük ennek a funkciójának, ennek az eszköznek, az mindenképpen jó. Az addicionalitás koncepcióját csak üdvözölni tudjuk, hiszen ez ahhoz vezet, hogy az FC finanszírozást eh, jobban fogjuk tudni használni. de azért kétségeim vannak a feltételrendszerrel kapcsolatban, konkrétan a klímaváltozással kapcsolatos célkitűzésekre gondolok. Azt hiszem, hogy nem elég világosak ezek a, ezek a feltételek, és úgy vélem, hogy diszkriminatív jellegű ez a feltétel többi területhez képest, például a szociális jellegű beruházásokhoz képest. Úgy gondolom, hogy az EFSI alapokat a más forrásból érkező alapokhoz is, ezek az alapokkal is valamilyen képen, valamilyen módon össze kéne kapcsolni, ez csak segíthet. Remélem, hogy pozitív megoldásokat tudunk majd találni, különböző módosítókat fogunk benyújtani a jelentéssel kapcsolatban. Egy konferencia szeretnék mindenkit meghívni Peramba úrral, több szakértőt hívunk majd meg, hogy az FC szerepét feltárjuk. Milyen szerepet játszik be tehát az FC a tagállamokban? Márciusban lesz ez az Európai Parlamentben. Most Tazanovszki úr következik, egy másik jelentést, árnyék jelentéstevő. Eh, Köszönöm szépen árnyék jelentéstevő vagyok, és szeretnék köszönetet mondani Marinescu úrnak a jelentésért. Négy dologban egyet tudok vele érteni. Úgy vélem, hogy realistának kell lennünk. Emlékezzünk talán az első eszmecserénkre ezen alappal kapcsolatban. Marinescu úr is említette, hogy a földrajzi megosztása ennek az alapnak nem kiegyensúlyozott. Ez talán ahhoz kapcsolódik, hogy nem megfelel a tájékoztatás Európa minden részén, vagy egyes részein. Hogyha azt akarjuk, hogy ez az alap megfelelően működjön, akkor nem engedhetjük meg, hogy különbségek legyenek a régi 15 tagállam, illetve az új 10 tagállam között. tehát az új 13 tagállam között. A Horizont 2020 alapot, vagy más alapokat nem szabad, hogy kiürítsen az EFSI. Ezeknek az alapoknak van egy konkrét célja, ott van például a, az Európai Unióban az összekapcsolódást szolgáló alap, az úgynevezett CEF, fontosnak tartom, hogy a CEF megmaradjon és megtartsa a hozzá kapcsolódó célkitűzéseket. A több éves pénzügyi tervben is meg kell maradnia ennek a különbségtételnek. Aztán, ami az EFSI, az EFSI és a többi alapok összetartozását vagy kapcsolódását illeti, nagyon fontosnak tartom, hogy egymás segítsék, ezek az alapok és szinergiákat kell kialakítani. Egyébként köszönöm a jelentéstevő kolléga munkáját. Elnök, Riké kolléga következik. Mind a két jelentésnek ő az árnyék jelentéstevője, úgyhogy neki kétszer annyi ideje lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony! mind a két jelentésnek. Valóban én vagyok az árnyék jelentéstevője. Nézzük először a Marinescu jelentést. Szeretném megköszönni neki, nagyon jó minőségű jelentés. Egy észrevétel. Próbálom nem megismételni azt, amit a kollégák már elmondtak. Bizonyos országokban túlságosan koncentráltak a projektek, illetve nagyon fontosnak tartom azt is, hogy hát jobban tudnak reagálni, vagy gyorsabban tudnak reagálni egyes országok a projektek kidolgozására, aztán a tematikus szektorok, tehát ágazati szempontból is beszélhetünk arról, hogy nem teljesen kiegyensúlyozott a helyzet. Aztán a az európai hozadott érték, nos, ezt is figyelembe kell venni, ez már elhangzott. Illetve figyeljünk arra is, hogy más jogszabályokból, illetve más eszközökből tudunk esetleg ihletet meríteni. Nézzük az FC kezdeti fázisát. Nos, a garancia mechanizmus a kutatások finanszírozása esetében eh, még nem egyértelmű, hogy hogyan muzsikált, 2,2 milliárdról van szó, illetve a korábban erre a célra eh, kiadott eh, összeg, vagy erre előírt összeg az 8 milliárd volt. Nos, fontosnak tartom, hogy megfelelő tájékoztatás történjen erről a témáról is a tagállamokban, de ez végül is nem a bizottság feladata. Aztán az, hogy működésbe lépjen ez a rendszer, ahhoz valamennyi idő kell persze, de 21 ilyen projekt van már. Aztán nézzük a második projektet, a Kylie jelentés. Az első dolog, amit mondanék az, hogy ha meg akarunk, hogy valóban dicséretes dolog az interkonnektivitást megvédeni Európában, de szerintem azok a százalék arányok, amiket hallottunk az előbb, ezek nem, nem egészen védhetőek, tehát 35-32 százalékra való csökkenés. Nem feltétlenül jó az alapja ennek a javaslatnak és figyeljünk arra is, hogy a számvevőszéknek ezzel kapcsolatban mi a meglátása. És nagyon fontos az is, hogy a kockázatot megfelelően kezeljük, tehát a likviditás mennyiségére figyeljünk oda. Alapvetően egyetértek azzal az jelentést, abban a jelentéstevővel, hogy oda kell figyelni arra, hogy mi a, milyen célkitűzései vannak az alapnak, illetve nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen a kockázat megosztása a beruházók és a bank között a blending esetében legalább figyeljünk oda arra is, hogy, hogy a garancia hogyan alakul, tehát hogy ki viseli a garanciát, hogyha a blending esetében ezen túl nem, ezen nem lép túl a beruházási bank, akkor kérdés az, hogy az első veszteséget a, majd a biztosító fizeti -e. Illetve az is nagyon fontos, hogy a különböző nemzeti bankokkal szorosabb legyen az együttműködés, aztán stabilitási és növekedési paktum. Nos, el kéne ezen is gondolkodni, hogy milyen összefüggések vannak itt, de politikai szempontból is jó lenne, ha az intézmények ezen elgondolkodnának. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy a kutatás és fejlesztéssel kapcsolatban azok a tagállamok, amelyek jól teljesítettek, azok azért tették ezt, mert elég jó a együttműködési rendszerük. Nos, ezt kéne teljes, a teljes Európai Unióra kiterjeszteni, és a tanácsban már ez is, el is kezdtek ezzel foglalkozni, elég jól hadd a munka, tehát az a cél, hogy az is ö, cél, hogy védelmi szempontból a különböző kutatási és fejlesztési projekteket integrálni tudjuk ebbe az alapba. Köszönöm, Riké úr, mondja az elnök. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan el tudtam mondani mindezt. Éva Kajli következik. De most ezúttal Van Bremt kollégát fogja helyettesíteni, parancsolj Éva. Uh, thank you, sir, again. So I'm taking the floor. Igen. Én most Katrin lent eh, eh, Shadow helyett eh, veszem át a szót, sajnos kimenti magát, de nem lehet közöttünk jelenleg eh, a szakbizottságában szavaz. Átfogóan azt mondja, hogy az FC működőképes, ezt üdvözli, és segíti a beruházási űr betöltését ma Európában. Ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy a támogatott beruházások jó típusú beruházások valóban a való, valós gazdaságot támogatják, és a klíma eh, megállapodást is támogatják. Sajnos látható, hogy egyelőre nem minden projekt projekt éri el ezen standardot. Az energiaprojektek közül több mint 20%-ban még foszilis projekteket is támogat maga az FC. Az energia és klíma célokat is el kell érni, és ezeknek legfontosabb megújuló energiaprojekteket kell támogatni. Ne felejtsük el azt sem, hogy az FC innovatív projektek támogatására hivatott, és azon projektek, száma, projektek számára találták ki, amelyek a jelenlegi um, magánpiacról nem tudják magukat finanszírozni akár a nagyméretű, nagy offshore projektek és megújuló energiaforrás projektek. Az FC egyelőre nem biztos, hogy az ilyen típusúaknak megfelelő um, instrumentum kisméretű, innovatív energiahatékonysági projektek támogatására ö, alkalmas mindenek előtt. Az ilyen típusú kis projektek még mindig alul ö, ö, prezentáltak, a, nem igazán vannak jelen az EFSI lefedettségű projektek között a beruházási platformokat még nem vezették be, vagy alul teljesítenek, és nem megfelelőek még a legfontosabb támogatási megoldások, mind az EFC 2-es rendelet alatt ezen hibákat kell még mindenképpen orvosolni. Amikor a döntéshozatali folyamatról beszélünk, a kiválasztási folyamatról, ott is vannak még átláthatatlan területek, különösen amikor a kritériumok, a scoreboard kritériumok alkalmazásáról beszélünk. További döntéshozatali folyamati tisztázásra van szükség, hogy mindenki megfelelően értse, hogy miről is szól az FC, és megfelelően lehessen hozzájutni a forrásokhoz. Nagyon kevés és részes fél tud egyáltalán az EFSI létezéséről és hozzáférési megoldásokról. Ugyancsak, ami a tanácsadó platformot illeti, megfelelő szerepet kell biztosítani a tájékoztatásra és arra, hogy valóban megfelelő lehetőségek között teljesítsen. Zárószóként örvendetes az első szakasz teljesítménye, és várjuk a második szakasz beindítását, de további tájékozódásra van szükség annak érdekében, hogy valóban addicionális legyen a meglévő kockázattól nem mentes, fenntartható átállást biztosítson a megfelelő célközönség és célprojektek számára. Köszönöm. Köszönöm, Éva. Most a Gulyás kolléga következik. After qual è il problema, sì. Questo è lo che adesso abbiamo. Io. Ha most nem megfelelő, akkor jöhetnek a zöldek is. Benito Ziluaga úr. Gracias, señora presidenta. Antes de nada me gustaría... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném azt elmondani, hogy az FC arra próbált, arra a problémára próbált választ találni, hogy nem volt megfelelő szintű állami beruházás. Nos, a beru, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy egy új pénzügyi mechanizmus talál ki. Ez valójában nem más, mint privát projektnek kínált állami garancia. Ez azt jelenti, hogy közösségével tesszük a, közösségével tesszük a veszteségeket, és magánosítjuk a beruházást. több jelentés is született. Nos, azt gondolom, hogy először is azt kell megnézni, hogy fenntarthatóság szempontjából ez hogyan áll. Az FC nagyon komolyos, nagyon komoly összegeket áldozott már a fosszilis üzemanyagokra, például 68%-ban a közlekedési vagy az infrastruktúrális fejlesztésben autópályákat, autópályákat építenek. Nagyon nagy százaléka, több mint fele a projekteknek három országra koncentrálódik, ebből Spanyolország, Franciaország és Nagy-Britannia megemlítendő, illetve sajnálatos módon nem abba nem azokba a projektekbe fektet be az EFSI, amelyek nem jönnének létre magán tőke hiányában. Sajnos az átláthatóság sem megfelelő. Nos, logikus lenne, hogy ezeket a hibákat kiavítandó folytassuk ezt a, ezt a mechanizmust, de kérdés az, hogy hogy fogjuk elérni az 500 milliárd eurós összeget, hogyha nincs meg ez az összeg, akkor valószínűleg a rentabilitás is kódba esik. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, hiszen az ágazati diversifikáció, a minőség kérdése, mindenképpen pozitív, hogy ezeket itt megjelölik, illetve a, illetve a párizsi megegyez megállapodás, a klímaváltozással kapcsolatos cégütőzések megjelentése is pozitív. Nos, bizonyos módosítókat mi is be fogunk nyújtani, például azzal kapcsolatban, amit az imént mondtam, hogy túlságosan sok foszilis ügyek, foszilis ügyek anyaghoz kapcsolódó projektek támogatnak az EFSI-ből. A megülő energiaforrásokról és az épületekről szóló jelentést is nem sokára tárgyaljuk. Szerintem nem, nem a kettő között kell választani, szerintem mindegyik megvalósítható egyszerre párhuzamosan. Tehát nem a foszilis üzemanyagokat kell támogatni, nem újabb gázvezetékeket kell építeni, hanem figyeljünk oda például a határon átnyúló összekapcsolódási problémákra, illetve arra, hogy a klímaváltozással kapcsolatos célkütőzéseket meg is tudjuk valósítani. A foglalkoztatás körülményét is javítani kell, illetve különböző állami ágazatokat mindenképpen támogatni kell. Köszönöm szépen. Türmész úr következik mindkét témában ő az árnyékrendést. Grazie, Presidente. Um, Először is szeretnék egy általános megjegyzést tenni, köszönöm elnök úr a szót. Az FC1 politikailag és pszichológiailag is nagyon fontos volt, hiszen a túlságosan eltúlzott hatósági politika helyett új beruházásokra volt szükség Európában, ez egyértelmű, de idős korlátaink vannak. Dominik is említette azt, hogy fel kellett vennünk embereket, és az első fázis elhúzódott. Ez Európai Befektetési Banknak őszintén kell beszélni ezekről a problémákról. És ez nem az első alkalom, hogy a prezentációt meghallgatjuk, és nem látjuk ezt az őszintességet, hiszen önök a mi pénzünkből gazdálkodnak. Itt 15 milliárdos összegről van szó, de ez a mi pénzünk, és jogunk van ellenőrizni önöket, és a kritériumokat is jogunk van nekünk rögzíteni. Azt hiszem, hogy ezt önöknek nem szabad elfelejteni, amikor ide jönnek, és ne legyen egy ilyen általános szöveg, hogy amit mondanak, igen, Éler úr, iganak igaza van, bizonyos piacokon nem volt addicionalitás, és tudjuk azt, hogy ebben a parlamentben ahhoz, hogy megtartsák a széleskörű támogatottságukat, ahhoz nem szabad túlságosan optimistának lennünk, természetesen meg kell értenünk, hogy miről van szó, de le kell vonnunk a tanulságokat is. Ugye nincs elég addicionalitás, nincs elég beruházási klíma, nem kiegyensúlyozottak a földrajzi viszonyok, technikai asszisztencia sem elégséges. Itt ugye 20 milliós asszisztenciáról van szó, de mindenki tudja, hogy ez nem elég, de mégis a második szakaszban továbbra is erről a 20 millióról beszélnek. Például az energiahatékonyságnak nagyon rossz a az eredménye, a teljesítménye. Miért? Azért, mert mindenki tudja, hogy ezek kis projektek, és az agregátorokat fizetni kell. És mi az első fázisban nem voltak ilyen agregátorok, most nincs elég projektünk előkészületben sem ebben a szakaszban, és hát elnézést kérek, de a hatékonyság szempontjából az a helyzet, hogy nincs elég technikai támogatás, ami azt eredményezi, hogy nincs elég előkészületben lévő projekt sem. Tehát a keresletet csak így lehetne felpörgetni, máshogy nem, enélkül nem megy, elnézést, de talán másra kellene bízni a projektnek ezen részének a kezelését. Azt hiszem, hogy Marinescu úr jelentése nagyon jó, a helyes dolgokat hangsúlyozza ki, és Kajkeri asszony javaslata is az, hogy tanuljunk a múltból, vonjuk le a tanulságokat. Nem kell itt széleskörű megegyezés, de azért meglepett az, hogy itt 40 százalékról beszélt a Climate Earmarkról kapcsán. Hát nagyon meglennék lepődve, hogyha ez tényleg realisztikus lenne de legalábbis korábban mégiscsak erről beszélt. Úgyhogy azt kellene biztosítanunk, hogy még e fölő is megyünk, ami a technikai asszisztenciát illeti. Kérem, magyarázza el valaki a bizottság részéről, hogy mi a helyzet. Tudjuk azt, hogy a strukturális alap 4%-a a technikai támogatásé, de a kérdés az az, hogy hogyan lehet érdemben támogatni? Itt van valami előrelépés? Mert ha nincs, akkor mégiscsak több pénzre lenne szükségünk. Két másik példát is szeretnék mondani. A a megújuló energiaforrások tőke költségét például Romániában. Nos, ha megnézzük ezeket a számokat, a német ö, szél ö, erőműveket Németországban, ezeket kevésbé költséges működtetni, mint Romániában a tőkeköltségek miatt. Másfél évvel ezelőtt az EIB-t és a bizottságot arra kértem, hogy állítsanak össze egy olyan eszköz, amely a kelet-európai tőkeköltségeket a fenntarthatóknál csökkenti. Mit tettek? Semmit. Semmit nem tettek. Az európai kohézió részéről e szempontjából ez egy rendkívül fontos elem lenne. Miért nincs itt semmilyen előrelépés? Tehát ezek azok a kérdések, amelyekről őszintén kell, célzottan kell beszélnünk, és előre kell lépnünk végre. Végül pedig azt hiszem, hogy ez a ponttáblázat, a scoreboard, itt azért mindenki elég nagy sötétségben van. Miközben önök pontosan tudják, hogy a parlamenttel az egyezmény egyik része az volt, hogy lesz egy ponttáblázat, és ezt nem csak vízből csináltuk, nem jó kedvünkben, hanem azért, hogy legyen egy átlátható ellenőrzési módszertan, hogy hova megy ez az 50 milliárd. És azt hiszem, hogy ezt kell javítanunk. Ma a mai interpretációnk nem elégséges, a mai hozzáállásunk, és az, hogy az a megfelelő eszközökre vissza lehetne, be vissza lehetne vezetni a pénzt, az jó lenne például a kreatív ö, szektorban, amit elmondott, ez nagyon jónak tűnt. kollégám. Köszönjük, Törmész kolléga. Szakorafa kolléga következik, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, még egyszer köszönöm az előadóknak a véleményeiket. Jó magam és néhány módosítóval szeretnék előállni, hogy javítsam azzal és a véleményeket. Nem tudok egyetérteni a pénzügyi mozgósítással miért. Mert a jelenleg rendelkezésre álló információ alapján az FC még egyenlőre nem igazán jár sikerrel a rendelet módosításával egyenlőre még az eredmények módosítását nem tudjuk mennyire várhatjuk el. Egyenlőre, ha nemzeti mm, mérlegeket vonjuk meg, akkor az elvárt eredményeket nem látjuk, nem igazán pontosak még az eredmények. Emlékeztetnék arra is, hogy 2015-ben az Európai Bizottság még nem végzett eh, értékelést, hatásvizsgálatot, úgyhogy az EFSZ-ről Igazából méreható vizsgálat nem áll rendelkezésünkre, most kiterjeszték ugye az időtartamot, rendben, egy évvel azután, hogy magát az EFSZ-t bevezették, hát egyelőre nincs dokumentálva. Túl korai még a kiterjesztés véleményünk szerint. Ezért mi szeretnénk valahol ugye magának a jelenlegi FC cselekvésnek az eredményeit látni, számszerűsítve, komoly dokumentációval, és látjuk, hogy igen erőteljes földrajzi koncentrációval került végrehajtásra, egyenlőtlenségek mellett az alapfelhasználása. Pontosítani kell a vezetést, a kormányzást, az átláthatóságot fokozni, valamint a hatástanulmányt végrehajtást is fokozni kell. Ez igen nehezen végrehajtható más intézkedések keretében. Mi nem értünk egyet azzal, hogy például a Connecting Europe-ban, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközben itt a Horizon 2020-as vonatkozásokat olvassuk, nem látjuk az elemzésekben azt, hogy mind a GUA, mind személyes véleményem az, hogy az európai stratégiai beruházásokat nem lehet csak úgy felfogni, mint hogyha az európai neoliberális politikákat finanszíroznánk és bulítanánk azokra. Példával élek Görögországban, 14 repülőteret értékesítettek. Azután pedig 400 millió eurót még allokáltak a, ezen repülőterek modernizálására. Az európai kispolgárok, kis emberek nem igazán érték, hogy mire is szól ez az FC. Ettől még nem élnek jobban a kis emberek. Köszönjük szépen! Rosa D'Amato következik, ő is mind a két jelentésnek az egyik jelentéstövő. Köszönöm szépen! Az FC végrehajtásával kapcsolatban beigazolódtak a feltevéseink, mindig is ezt mondtuk. Ez egy olyan beruházási terv, amely a szinergiákat és az addicionalitást sajnos nem tudta megvalósítani. A stratégiai beruházási alap több esetben is nem volt megfelelően átlátható. Például a fosszilis üzemanyagok esetében mindenképpen nem ez volt az elvárható, hogy ezt fogják támogatni, kőolaj, földgáz, vagy gépkocsi közlekedés támogatása, tehát az a, a, a energiahatékonyságra egyáltalán nem figyeltek oda. Vannak különböző feltételezéseink, vagy becsléseink, de konkrét eredményekről nem beszélhetünk, akkor ott nem tudjuk eloszlatni az EFSI teljesítményével kapcsolatban. Az Európai Beruházási Bank honlapján vannak olyan projektek, amelyekről olvashatunk, amelyeket támogatnak, de nem ilyen egyértelmű, hogy mi alapján támogatják pont ezeket, a, ezeket a projekteket, mi a kritériumrendszer. Erről, hogy erre rákattintunk, azt láthatjuk, hogy not disclosed. A bankoknak úgy vélem, hogy mindenképpen támogatnia kéne a KKV-ket. De mik a konkrét eredmények? Milyen munkahelyek teremtődtek? Hány ilyen munkahely teremtődött? Hány minőségű munkahely jött létre? Én azt gondolom, hogy a Financial Engineering egy újabb, csodálatos termékével van dolgunk, és a különböző pénzügyi közvetítők malmára hajtotta mindez a vizet. Úgy gondolom, hogy a különböző pénzügyi eszközök költsége is túlságosan magas. Ami a terv kiterjesztését, meghosszabbítását illeti, maga a beruházási bank jelentése is azt mondja ki, hogy kevés olyan bizonyíték van, amely kimondaná, amely megerősítené, hogy ez indokolt. Nagyon sok kritikus megjegyzést hallottunk. Sajnálatos módon azt a, azt a kapcsolatot törölték, miszerint csak pozitív értékelés esetén lehetne meghosszabbítani az EFSZ-t. Nos, ami pedig a független értékelés illeti, ezt is törölték, hiszen azzal indokolták mindezt, hogy túlságosan korai még mérleget vonni. Oda kell pedig figyelni arra, hogy milyen hatással van mindez. A tolmács megint, hogy nagyon nehéz tolmácsolni, mert két mikrofon is nyitva van. Nos, az FC szerintem nem a reálgazdaságról, az FC által nem a reálgazdaságról tudunk meg valamit, attól félek, hogy előbb-utóbb semmivé válik mindez. Jó lenne, hogyha az európai polgárok számíthatnának a fenntartható fejlődésre, amely, meg, amely tiszteletben tartja a környezetet. Jó lenne, hogyha az innovációra buzdítanánk a polgárokat, de sajnos az EFSI-ben túl sok a trükk, túl sok a szürke, a szürke terület, ezért azt gondolom, hogy nem egyértelmű a helyzet. Elnök, köszönöm. Schaffhauser és Kappel kollégákat nem látom itt. Úgyhogy eh, Spiráki kollégának adom meg a szót, hiszen ő szót kért. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Három dolgot szeretnék elmondani, ahol szerintem még mindig megszülethet a közös nevező köztünk, hogy kiigazítsuk. Az egyik a földrajzi projekt koncentráció, a második az új befektetési szektorok, illetve a harmadik pedig a tagállami bank, támogató bankok kijelölése. Nos, az első a műveletek földrajzi koncentrációja. Nagyon koncentrált az EPSI, a 15-ök Európájában 95% és 5% a kelet-európai országokban, és ez óriási probléma, hiszen nagyon távol áll ez a valóságtól, hogy melyik ország fejlett és melyik nem. A második, a, a kevésbé fejlett régiók nem vonzák házásokat, és erre nem nyújt megoldást az EFSI sem, és Marinescu is utal arra, hogy korlátos az európai stratégiai befektetési alapok kiterjedése. Az FC ezen aspektusai kapcsán módosítókat nyújtok be, hogy az FC hatáját ki lehessen terjeszteni a magas beruházás és növekedési poten potenciálra rendelkező államok további támogatása kapcsán, a turista, illetve a szektorális gazdasági szektorok kapcsán. A második dolog, a promóciós bank kinevezése, kijelölése. Például Görögországban a, ez a jelölés még nem történt meg, pedig nagyon fontos lenne, el kell magyarázni azt, hogy ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy az FC finanszírozás működjön. Köszönöm. Il nostro dibattito è finito. A vitánk végére értünk. Most a bizottság képviselőinek adom meg a szót. Kérzem, hogy, kérem, hogy a lehető legrövidebben szóljanak hozzá, de természetesen, hogyha mondani valójuk van, azt meghallgatjuk. Köszönöm szépen, hogy a bizottságnak lehetősége van a felszólaláshoz. Köszönöm szépen mind a témafelelősöknek, mind pedig a hozzászólásoknak e, nagyszerű színvonalú eszmecserét két dologgal szeretném kezdeni, hiszen ugyanazon érem eh, az addicionális és a transzparencia ugyanazon érem két oldala. Természetesen az addicionalitás eh, fontos, és eh, nem rejthetjük vék alá, hogy mindenképpen a befektetési kereten kell mindenképpen itt Európában ma módosítanunk ami pedig a szektori ágazati jellegét illeti a megjegyzéseknek világos a javaslatában a bizottságnak, hogy az addicionalitást meg kell erősíteni, mind azzal, hogy a jogosultsági kritériumon, a piaci őréseken módosítunk, másrészt pedig az addicionalitást fokozzuk, és itt az alárendeltség kérdéskörét is mindenképpen a piaci elvárásoknak megfelelően kell módosítanunk annak érdekében, hogy erőteljesebb legyen az addicionalitás az FC különböző portfólióiban. Például az egyik kérdés az, a, a, az autópályák támogatása. Azt javasolnánk, hogy Ugye nyugaton ne támogassuk az autópálya felújításokat. Miért? Mert a PPP piacra annak nem lesz eh, kihatása, hiszen a piac maga is finanszírozza más facilitásokon keresztül, és eh, ezt a eh, portfóliót. Ezért azt gondoljuk, hogy ezt az aspektust kellene erősíteni, ami a klíma projekteket illeti, ezek transvers projektek, és erősíteni kell az EFSZ-n keresztül azon 50%-ot, um, ahol a KKV-kra így nem lesz kihatása a portfólió támogatásnak, mert ugye végül is um, a támogatási célszámokat el kell érnünk, amikor az áthatóságról beszélünk, a transzparenciáról, hiszen nem lehet minden egyes addicionalitást a rendeletbe beírni, de a transzparenciánál, amikor a második szakaszáról beszélünk már a projektnek, akkor azt javasoljuk, hogy a scoreboardot most már ezt a ponttáblázatot nyilvános nyilvánossá tegyük, és nyilvánosan kelljen érvelni mm, mellette, ezzel garant garantáljuk azt, hogy az átláthatóság fokozódik, eh, visszacsatolást pozitívan is kaphatunk az addicionalitásáról magának, a műveleteknek, ügyleteknek. Fontos azt is kiemelnünk, és azt gondolom, hogy itt most már egy vitát nyithatunk eh, a bizottságon belül is arról, hogy mit kell finanszírozni az EFSI, az EFSI eh, instrumentumból és a strukturális alapokból, típusú instrumentumokból komplementárisok, egymást kiegészítőek, ezek a kohézió, a foglalkoztatás fokozása szintjén is, de mindig nem feltétlenül ugyanazon projekteket célozzák meg, és itt támogatjuk mi az olyan esetekben az EFSZ-t, amikor többletértéket képvisel a strukturális alapokhoz képest, akkor azt gondoljuk, hogy nem kell eh, kifejezetten azt támogatnánk, hogy eh, a Mm, bizottság is támogassa az ilyen kombináció megkönnyítését a rendeletben. Az addicionalitásnál a földrajzi diversifikálóra is utaltunk, minden, tá- minden tagállamot lefedünk, de itt van még lehetőség javulásra, hiszen mi is azt támogatjuk, hogy maga a tanácsoló platform is a tevékenységeket az új projekteknél az olyan tagállamokban támogassa, amelyek ma jelenleg még alul finanszírozatok. A szektoriális támogathatóságot és a kohéziós országokban igencsak támogatjuk. Ha most a habról, magáról a tanácsadó platformról beszélünk, mi is egyetértünk azzal, hogy kulcsfontosságú eszközről van szó. 20 millió. Most elégséges vagy nem? Hát ez a költségvetés, ami rendelkezésre áll, és 2015-16-ban ugye ez volt a költségvetési keret, de nem került kiaknázásra teljes mértékben, mondjuk 5%-os külön elkülönített összegek is még rendelkezésre állnak. A bizottság támogatja azt, hogy erősítsük az energiahatékonysági projekteket, mint fontos projekteket. Egy másik aspektusa még a kérdésnek a költségvetés kérdése. Mindenképpen a 25 százalékos garancia összeg alacsonyabb most már csökken. Miért? Mert bizonyos esetekben nem szeretnénk azt a benyomást kelteni, hogy az FC a nem kockázatos területeket célozza meg, hiszen nem ez a lényeg. Mi kockázatos területeket szeretnénk lefedni, szeretnénk elkerülni azt, hogy a költségvetést úgy mond, ne hívják le eh, eh, a megfelelő mennyiségben eh, olyan külső öm, öm, szereplőket is szeretnénk ö, úgymond elővigyázatosan megkeresni, amelyekre szükség van. A stabilitási paktum, a növekedési stabilitási paktum az, hogy a tagállamok az EFSZ-hegy és a beruházási platformokhoz hozan, hogyan járulnak hozzá, hozzájárulásokkal, viszont szeretnénk minden projektre eh, kiterjeszteni ezt az elvet, de hát ez talán túlzott lenne, és ezt még meg kell vitatni különböző kontextusokban, különböző politikai szinteken. Szeretnék most külön kitérni és utalni azon szövegre, amelyet üdvözlünk, és a nem kooperatív, azaz nem együttműködő pénzügyi joghatóságokról e, szóltak, a tanács úgy döntött, hogy 2016 végén a nem együttműködő pénzügyi joghatóságokra egy listát készít, de az ilyen joghatóságok esetében sürgős, politikai sürgőségről beszélünk. Miért? Azért, hogy együtt dolgozzunk és erősítsük meg, védjük azt a um, reputációs kockázatot, mely szerint az olyan országok, ahol agresszív tag, adó tervezéssel élnek, hogy azokat mindenképpen kihangsúlyozzuk, tudjuk, fontos lépésekre van még szükség, de az elmúlt board találkozón már komoly lépések történtek. Az adópolitika területén pozitív irányba léptünk el, de van még mit tenni. Bizonyos kérdéseket feljegyeztem ma, amelyeket hallottunk, és ami a 170 milliós mobilizálható összegről beszéltünk. Ugye 60%-át lehívták az ilyen projekteknek, és az a magánszektorból jött a 60 százalék. Továbbra is nyomon kevetjük. KKV-k kérdése, Hmm, hát több száz KKV-t támogattunk már az FC-ből, és ez is fontos kérdés merült föl a Kreatív Európáról. 2017 második felében az FC t szeretnénk mindenképpen a kulturális, kreatív, ipari szektor bevonásával mindenképpen mozgósítani, és amikor a foglalkoztatási kihatásokról beszélünk, ez egy fogós kérdés. Miért? Fontos célról beszélünk, de nagyon nehéz valóban számszerűsíteni a célokat az elért adatok fényében. Köszönöm. Köszönöm szépen, kérünk ki a Zóni úr. Kicsit hosszan beszél, de nagyon pontosan válaszolt mindenre, úgyhogy természetesen nem szakítottam félbe, és köszönetet szeretnék mondani. Még hárma jelentkeztek. Dovgielevic úr az első, a szakértőnk. És arra kérem, hogy legalább olyan pontos legyen, mint a bizottsági kolléga parancsolja. Yes, thank you, Chair. I would like to be uh, very precise, but on some points I would simply say that... Szeretném a rövidség kedvéért elnök asszony azt mondani, csak hogy írásban válaszolunk a kérdésekre, hiszen ez lenne a legpraktikusabb és a legfontosabb, és különösen Cseszák úr kérdésére szeretnék majd reagálni, illetve mások is említették az éghajlat, a fosszilis üzemanyagok és az energiahatékonyság kérdéseit és ezzel kapcsolatos projekteket. Azt hiszem, hogy fontos az, hogy nagyon pontosan válaszoljunk. Természetesen az Európai Befektetési Bank a világ legnagyobb klímaváltozás elleni harc finanszírozója, ezt önök is tudják, bármilyen más pénzintézet hozzájárulása eltörpül a milyenkéhez képest, ez tény, és az Európai Unió klímaenergia politikával kapcsolatban is nagyon pontos válaszokra van szükség. És ahogyan a bizottság a kreatív ö, ipari szektorokról is szólt, ez valóban az IFE kapcsolatban ez egy pozitív fejlemény, illetve az egész IAB Group nevében elmondhatom, hogy nagyon is szeretnénk támogatni, és nagy mértékben támogatunk már ma is a szociális szektorokban különböző projekteket, és a kreatív iparra is ugyanez vonatkozik. Ne felejtsék el, hogy az IAB Group 20%-a FC és 80% nem FC, nagyon sok mindent teszünk a kórházakban, az oktatásban, és más területeken is. Most nem tudom elmondani a statisztikai adatokat, de nagyon jók, lenyűgözőek ezek a statisztikák, ezt azért gyorsan szerettem volna elmondani. Aztán, ami a védelem kérdéseit illeti és az FC összefüggését, nem tudom, hogy másokat is érdekel -e ez a kérdés, de azt hiszem, hogy önök is bizonyára tudják, hogy ezzel kapcsolatban a tanácsban éppen most folynak tárgyalások egy új bizottsági javaslat kapcsán a biztonság és védelem agenda kontextusában, és azt kértük a tanástól, hogy különösen a kutatásfejlesztéshez járuljon illetve a kkv támogatásához, de ez még mindig folyamatban lévő ügy, úgyhogy ez nem tudok érdemben hozzászólni. Azt hiszem, hogy nincs nagy valószínűség annak, hogy jelen pillanatban a tanács szükségét látná annak, hogy az FC-t hogy az fc ben kellene lefedni a, a védelmi bizt, kérdéseket, ezt e, talán többen nem tudják. Azt, amit Tomás úr mondott, e, egyetértek azzal az elemzésével, hogy az FC hogyan keletkezett, de egyszerűen Pontosan azt hangsúlyozom, hogy nagyon is realisztikusak voltunk, nem elégettünk meg az eddigi eredményekkel. Az FC eddig is jól teljesített, de természetesen tovább kell javítanunk ezt. Természetesen vannak olyan pontok számosan, ahol azt gondoljuk, hogy igen, a tanácsnak, a bizottságnak és a parlamentnek be kell mutatni az érveinket, hiszen végső soron mi vagyunk azok, akik végrehajtják ezeket a projekteket, és mi vagyunk a felelősek is a számbevőszék felé. Tehát nagyon sok jó tanácsot hallottunk már a pénzügyi területről, a tanácsadói világból, de, de végső soron mi visszük el a balhét, nekünk kell ezeket a projekteket végrehajtani, és a, a költségvetési garanciát is fel kell használnunk, tehát ez egy nagyon komoly feladat, ezt kell tennünk közintézményként, ez a kötelességünk és ez a felelősségünk, és nem tudom, hogy miért ne értenénk egyet e, e tekintetben valóban az önök pénzét használjuk, az európai büdzsé a pénz, a garanciákra ezt a pénzt használjuk, de az önök döntései alapján tesszük ezt, tehát azt hiszem, hogy mindannyian ugyanabban a csónakban nevezünk végső soron. És szeretném elmondani azt is, hogy ami a befektetés és a krímában és az energiába való befektetést illeti. Nézzék meg például, hogy mi történt Romániában. Önök is tudják, hogy a román kormánya fent a megújuló eri energiákkal kapcsolatos jogszabályokat teljesen megváltoztatni, és most már nem éri meg ott befektetni ebbe. Tudják, hogy mi történt Spanyolországban a piacon, az, a megújuló energiapiacon. Nézze. Befejezhetem? Köszönöm. Mit mondok? Önök is tudják az, hogy a pénzügyi válság idején a megújuló energiaforrások egy óriási kockázati tényezőt jelentettek a befektetésekben. Nem lehet visszafordítani az időt, és nem lehet azt mondani, hogy, a, hogy most be kell ruházni bizonyos piacokba visszamenőleg a pénzügyi promóció helyett, tehát legyünk realisztikusak, az energiaprojekteket a megújuló projektekből az infrastruktúrába lehet átemelni. Ezt, ez a lehetőségünk jelen pillanatban. Ezt már javasoltuk a tanácsnak, erről is van egy jelentés, amit önök is elolvashatnak, és számos a harmadik pillér, a Juncker terv harmadik pillérbe tartozó jelentést is közzétettünk az energiaszektor témájában. Nagyon szeretnénk ezt is megosztani önökkel. Köszönöm. Sí. Eh, just a don't have the same information. Úgy tűnik, hogy Romániával kapcsolatban nem egyeznek meg az adataink. A múlt évben is ezek a beruházások növekedtek, és úgy tűnik, hogy Románia jelenleg a nap és szélenergiában az egyik legnagyobb előállító. Nézzük a, a támogatásokat. Románia úgy döntött, hogy a 114 eurós támogatási szintet, ami megavat per órára értendő, megváltoztatja. Ez két és fél év alatt térült meg. Tehát a fegyver vagy a kábítószer kereskedelem jövedelmező volt, mint ez. Ennél, ez, az is ez, ennél kevésbé volt jövedelmező. Tehát ezt megváltoztatták, és egy sokkal ö, realistább támogatást tart, alakítottak ki. Kérem, hogy olvassák el a hivatalos anyagokat, nézzék meg a legutóbbi beruházási szintet Romániában. E, Köszönjük szépen ezt a pontosítást. Még Éva Kajlit és Marines urat kell meghallgatnunk. Kérem, hogy rövidre fogják, mert nagyon-nagyon nagy késésben vagyunk. Éva következik tehát. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a pozitív visszacsatolásokat. töményáján ugyanazon szellemisekben dolgozunk, szeretnénk kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos a e, kkv szintjén a piaci e, e, nehézségek orvoslása, párbeszédet kell kezdenünk a növekedési stabilitási paktum módosítása felé természetesen nem válthatja ki az FC, mint támogatás más alapok segítségnyújtását, észszerű keretek belül kell mindenképpen eljárnunk nem mindenre gyógyír, a, valóban a tanácsadó platform hiányosságait orvosolni kell annak érdekében, hogy a struktúrális problémákat megoldhassuk a tagállamokban, azon tagállamokban, ahol a banki ágazat nem igazán erős, és a promocionális bankok támogatási szintje nem megfelelő. Javítani kell a jelenlegi eh, diversifikált eh, beruházási eh, hiányosságokat és réseket be kell töltenünk. Mindenképpen kiegyensúlyozottan szeretnénk a sedokkal is együtt dolgozni annak érdekében, hogy az FC jelentéseket Európa érdekében szövegezzük meg, erőteljes politikai üzenetet kívánunk mindenki számára biztosítani. Marinescu képviselő, köszönöm szépen mindenkinek a gondolatait és a módosítókat is várjuk, amennyiben úgy gondolják, hogy azok szükségesek. Köszönöm a szavaikat, és Romániára többször. Romániában a megújuló 30%-át teszi ki az igényeknek. Ez nagyon jó szerintem, hogyha más országokkal összevetjük, és mivel nagyon nagy lelkű, generózus támogatásokban részesült Románia, ezért több, mint több, úgymond a, a, a fogyaszt fogyasztáson túlmenően termelünk, igény sincs rá, úgyhogy beruházási szempontból nem kell a törvényeken módosítani, ugyanakkor figyelembe kell vennünk valahol az energiamixet is, mert hogyha nem így járunk el, akkor problémák merülhetnek. Mert amikor hideg van, és nem fúj a szél, meg nem süt a nap, hát akkor bizony mégiscsak a foszilis fűtőanyagokat kell alkalmazni, használni. A fosszilisról néhány gondolatot, hiszen ellen véleményeket hallottunk. Lehet, hogy nem szükséges az FC-t az új öm, öm, öm, gyárak építésére felhasználni, erőművek felépítésére, viszont bizony még egy ideig az ilyen erőművekből fogjuk felhasználni az energiát, viszont csökkenteni kell mindenképpen a függőségünket. Az addicionalitásról néhány gondolatot. Az, F, az olyan projekteket kell támogatnia, amelyeket úgymond nem lehet bankokból finanszírozni. A projekt oldalról nem igazán látok olyan projektet, amelyet nem finanszírozott volna az Európai Beruházási Bank. Ez az én magánvéleményem. Természetesen lehet, hogy ez nem így van, de én így láttam, elnök asszony. Köszönöm szépen a vitát, lezárjuk egy negyed óra csúszással, de azt gondolom, hogy annyira fontos vita volt ez, hogy ezt nem volt szabad későbbre halasztanunk. Úgyhogy egy picit a vita elnyúlt, de hát mégiscsak elhúzódott, de hát Köszönjük szépen a vitát. Március másodikáig lehet módosítalakat benyújtani, és majd április 25-én szavazunk az ITRE-ben, május 15-én pedig a költségvetés és az ECON szakbizottságokban, amelyek illetékesek ezen két dossziéért. Plenárissal kapcsolatban még nincsenek információim, most pedig azt javaslom, hogy térjünk át a napirendünk következő pontjára, és azt kérjük Paolo Bertoldi úrtól, hogy fáradjon ide a pulpitusra. Elnézést kérünk még egyszer a késésért. Prendiamo i nostri lavori con la presentazione di uno studio. Elnök asszony folytatja és most áttérünk a következő tanulmány előadásának meghallgatására. Amennyiben a termet elhagyják, kérem, hogy ezt csöndesen tegyék meg, és ne zavarják a folyó munkát. 2000-2014 közötti energiafogyasztás és energiahatonsági tendenciák az Európai Unió 28 tagállamában című tanulmányról fogunk hallani egy előadást. Kérem, csöndben hagyják el a termet. Paolo Bertoldi úr a Közös Kutatóközpontból van közöttünk. Tíz percben kérném, hogy a prezentációját tartsa meg. Köszönöm szépen. Most még nagyon gyorsan kérem, a lehető leggyorsabban hagyják el a termet. Köszönöm szépen ezt a meghívást, köszönöm, hogy bemutathatom ezt a tanulmányt a Tudás és a kezelés Központról van szó a bizottságnál, a szakpolitikai folyamatokat támogatjuk, és 2010 és 2014 között az energiafogyasztói tendenciákat vizsgáltuk meg a háztartás, a szolgáltatások, a közlekedés és az ipari szektor területén. Különösen a gázfogyasztásra koncentráltunk. Az a célunk, hogy megteremtsük a korrelációt az energiafogyasztás között egyrészt, másrészt pedig a gazdasági tevékenység, a GDP, a lakosság növekedés, a klíma feltételek és az energiahatékonysági szakpolitikai intézkedések között a technológia, a fejlődés, például a LED, világítás, stb. között, és Beazonosítottunk mutatókat, amelyek egyszerű eszköz jelentenek ahhoz, hogy megértsük ezen tényezők között a korrelációt, és az energiafogyasztás változásait is nyomon követhessük, és a különböző változások összekapcsoljuk a különböző tényezők alakulásával. Természetesen különös figyelmet szenteltünk a, a lakhatási szektornak, például az egyes lakóházakkal kapcsolatos fogyasztási szokásoknak, illetve a különböző felszerelések, infrastruktúrák helyzetének. A totális energia, amit felhasználnak az Európai Unióban, ezt látják. Itt 2006-ban volt a csúcs, azóta folyamatosan csökken ez a fogyasztás, és hogyha megnézzük a legfontosabb 2020-as célokat, akkor azt látjuk, hogy ez már karnyújtásnál van. 2014-ben csak 1,5%-kal voltunk e fölött a cél fölött, vagyis egyértelmű, hogy csökkenő tendenciát látunk a csúcs időszakból mostanáig, ami nagyon pozitív jelzés. Hogyha a legfontosabb mutatókat nézzük meg, az energia intenzitás, az elsődleges fogyasztás, a GDP függvényében, akkor azt látjuk, hogy csökkenő a tendencia itt is, 2,5%-os ez az arány évente, ez a csökkenés, vagyis azt jelenti, hogy a fogyasztás csökken, vagyis a, a gazdasági növekedés felemelkedőben van, a fogyasztás csökken, és ez már is egy óriási sikertörténet. Hogyha megnézzük a végső energiafogyasztást a végfelhasználóknál, akkor nagyon hasonló tendenciát látunk a primér fogyasztáshoz képest, és itt a 2014-es eredmények egy kicsit meglepőbbek voltak már, mivel ott már a 2020-as célok alatt voltunk, de ez egy 2014-es pillanatkép, tehát a mi jelentésünk nem szól arról, hogy mi történik a jövőben, a 2014 és 2020-as időszakban tehát ez csak a 2014-es év képe, és megpróbáljuk azt megérteni itt, hogy 2000 2014 között mi történt. Tehát ez a tanulmányunk célja. Hogyha ezt szektorokra lebontjuk, a piros a közlekedés, ez nagyjából lapos, egy kicsit emelkedett. Az ipari szektorban erős csökkenés van, a lakhatási szektorban szintén. Az alsó viszont egy kicsit növekedik, a szolgáltatási szektorról van szó, itt növekedik az energiafogyasztás, hiszen egyre több szolgáltatás van, és egyre többen használják az informatikai technológiát. És hogyha megnézzük az egyes tagállamokra lebontott képet, akkor óriási a különbség a tagállamok között. A kék a tendencia, nem mindenhol csökkent az energiafogyasztás, a jobb oldalon a növekedőket látjuk, a baloldalon a bajnok csökkentő Görögország, utána az Egyesült Királyság következik, és Svédország és Belgium például 2007-től és kétig, és aztán utána is csökkent, de különböző mértékben, vagyis nagyon sok változás észlelhető. Aztán a végső fogyasztás kapcsolatos, a kapcsolatos energiaintenzitást is elemeztük, ezt itt látják. Itt megint csak 2,5%-os éves csök, növekedés van, vagyis javulás van, csökkenés, vagyis javulás 2014 között. Aztán a teljes fogyasztás lebontottuk a különböző szektorokra, az elektronikus, a villamosenergia szektort mutatom elsőnek, itt azt látjuk, hogy itt növeke, növekvő tendencia van, természetesen egyre több villamos energiát fogyasztanak, különösen az IKT miatt, de számos esetben a gázfogyasztásról áttértek a villamosenergia alapú fogyasztásra is. Például az ipari szektorban, vagyis itt az az üzenet, hogy általánosságban a fogyasztás képe jó, de lebontva már nem olyan pozitív ez a kép. Itt a különböző szektorokban láthatják a fogyasztás máshogy lebontva, a szolgáltatások vezetnek, de végső soron azt látjuk, hogy a rezidenciális, vagyis a lakhatási és a szolgáltatási szektor stabil, illetve az ipari szektorban komoly csökkenést látunk. Most gyorsan a gázfogyasztásra térnék rá. A jó hír az az, hogy ez minden szektorban alacsony érték, és hogyha megnézzük az új ö, tagállamokat, az alsó világoskék ö, csík is egy csökkenő tendenciát mutat. És szektoronként a gázfogyasztás szintén csökken, ipari szektorban, a szolgáltatásokban is, de nem annyira erősen, illetve a lakhatási szektorban is csökken a tendencia. Most pedig rátérnék a lakóházak, a lakhatási szektorra. Itt a 20% a fogyasztásnak ide tudható be, vagyis ez a lakosságot nagyon komolyan érinti az épületek felhasználását. Európai Uniós szinten csökkenés van. Ez azért van, mert növekszik az életszínvonal, vagyis ez valószínűleg egy energiahatékonysági szakpolitikai sikertörténet, hiszen a fogyasztás számai csökkennek. Illetve erősen látjuk a, a korrelációkat egyéb tényezőkkel is. A fűtés, a fűtés valóban nagyon komoly szerepet játszik a lakhatási területen a, vagyis a fűtés hatékonysága alapvető kulcsfontosságú tényező az energiafogyasztás számai szempontjából. Hogyha megnézzük az egyes tagállamokra lebontott helyzetet, a bal oldalon ez a végső fejenkénti fogyasztás a, a felső részen, és hogyha bal oldalon megnézzük az ábrákat, a napenergia és a termikus energiát használó országokat természetesen itt alacsonyabbak a számok, az például Finnország, Dánia és Svédország. Aztán van még egy érdekes jelentés, jelenség, például Bulgária nagyon kevés egyfőre eső energiafogyasztással rendelkezik, mint például Málta is, vagy más kis országok, és itt ez is arra utal, hogy az épületeket nem igazán fűtik, vagyis nem igazán tartják meg a megfelelő hőmérsékletet az épületekben, vagyis itt nem csak a szén kibocsátásokat kell nézni, hanem a szociális tényezőket is, az egészséges életmódot, a megfelelő feltételek biztosítását minden épületben. Aztán sok mindent elemzünk ebben a jelentésben, különböző tényezőket elemzünk a tendenciák megértése céljából a különböző épületek felhasználásában. A jobb oldali alsó részen a kilowatt óra per négyzetméteres lebontást látják, és azt látják, hogy jobb oldalon Dánia nagyon jól teljesít, ehhez képest a dél és a mediterrán országok fogyasztása sokkal rosszabb képet mutat, vagyis ez azt jelenti, hogy a dánok nagyon sokat ruháznak be abba, hogy az épületeik hatékonyan működjenek. Végül az utolsó dia a lakhatási fogyasztás, a GDP-re lebontott energia négyzetméter, hőmérséklet és az időjárási viszonyok változása egyfőre esően. Nagyon jó itt is a tendencia, mínusz 49 itt az adag, vagyis itt csökken. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok intézkedést foganatosítottak annak érdekében, hogy az épületek ben a helyzetet javítsák. Természetesen a jövőre ez nem vonatkozik, itt csak a múltba nézünk. Az a múltkori, a, a múltbeli szakpolitikai intézkedések és GDP-re koncentrálunk. Ne felejtsük el a távfűtést sem, igen fontos a fenntartható módja a lakások fűtésének Látjuk itt a felső grafikonon a különböző tagállamokat. Az alsónál, északi országoknál nagyon magas a százalékos arány, de komoly potenciál az Egyesült Királyságban, Olaszország, Franciaországban, azok még nem teljesítenek olyan jól. Ez is mutatója annak, hogy mennyire ö, ö, fedi le a távfűtés, a fűtési szektort a termék hatékonyság különböző eszközöket és berendezéseket jár körül. 2011-14 között az energia plusz energiacímkézett osztályok besorolásán keresztül néztük meg a 3 pluszos, A plusz pluszos, A pluszos különböző berendezések megjelenése az európai országokban. Igen, hatékony volt tehát az energiacímkézés szakpolitikája a beruházások területén, és ez továbbra is folyamatban van az elmúlt években. Nagyon gyorsan néhány mutatót az ipari ágazatból. Itt az energia per tonna a nyers a cél, a cement és a papíriparban komoly javulás nem tapasztalható. Valószínű az energia öm, öm, öm, és a gazdasági válság együtthatóinak eredményét látjuk itt, mind a nyársacél, mind a cement, mind a papír gyárak esetében, hiszen látjuk, hogy igazán nem optimálisan aknázták ki a különböző gyárakban rejlő lehetőségeket, nem csak az energiahatékonyságról, hanem a strukturális változásokról is beszélnünk kell itt. Röviden a közlekedési szállítási ágazat magán személygépkocsik üzemanyag kilométerekre lebontva átlagosan, de figyelembe kell vennünk az autók, a gépjárművek felhasználását is. Balazsósarok, energiafogyasztás gépjárművenként kilométerre lebontva, valamint a CO2 kibocsátás kilométerenként lebontva, a személygépkocsikra lebontva. Az átállás a különböző magánautókról egészen a tömegközlekedésre. Röviden mindannak összefoglalásra, amit eddig prezentáltunk, röviden végszóként elmondhatjuk, hogy 2014-ben minden egyes energia fogyasztói ágazatban látható az átállás 2014-ben már az ED célokat értékben sikerült elérni, sikerült tehát az energiafogyasztást valóban csökkenteni. Itt a szakpolitikák sikeréről beszélünk, és alapvető fontosságú volt a szakpolitika ezen célszámok elérésében utolsó diánál látható, hogy mindenképpen a szolgáltatási ágazatot kell figyelembe vennünk, ez az egyetlen, amely még nem sikeresen csökkentette az energiafogyasztását, valahol saját társadalmunk tükrez, ami a lakásszektort illeti az épületek jellemzőire kell gondolnunk, és a szigetelésükre az épületeknek javítanunk kell még a technikai műszaki berendezéseket, fűtő-hűtő berendezéseket, hányan élnek épületekben, milyen méretűek ezek a lakóházak, lakóépületek, a, beru, a felszereltsége, az ekodizájn is fontos. Komolyabban kell arra kön, arra ösztön, összpontosítanunk, hogy milyen éles stílusban élnek, a szociális, kulturális okokat is mindenképpen tanulmányoznunk kell, milyen hőfok az elfogadott hőfok, milyen szokásokkal rendelkeznek az egyes tagállamok lakói, és hogyan képesek kézben tartani igazából az energiafogyasztásokat, és aktívabban az energia fogyasztást is kézben tartani. A termékeknél láttuk, mennyire javult a hatékonysága az európai szakpolitikáknak hála az ilyen termékeknek, de még itt is van javulásra lehetőség méretek szintjén a berendezéseket jobban kell kiaknázni. Például nagyobb öm, energiahatékonyabb berendezések használatán keresztül elnézést, az idő nyomás alatt jó magam is gyorsan fejeztem ki magam, de remélem, hogy majd világosan. Köszönöm, tudom, hogy lehetetlen kértük öntől, tehát hogy mindent mondjon el kevés idő alatt. Köszönöm szépen, köszönöm, hiszen nagyon világos volt. Negyed óránk van már csak, úgyhogy gyorsan meg kéne ezt oldani. Piper úr, és aztán Jábor úr jelentkeztek. Parancsolja, Piper úr. Köszönöm szépen ezeket a számokat. Ez egy nagyon-nagyon lenyűgöző elemzés, amelyet azonban nem vártam volna, hogy ilyen pozitív lesz az eredménye. És nagyon-nagyon nehéz volt ez a feladat, és a legvégén azt is hallottuk öntől, hogy itt nagyon-nagyon komoly az összefüggés a törvényeinkkel, a jogalkotásainkkal, és ez után dicsérő szavakkal illette a hatékonysággal kapcsolatos jogszabályokat, a labelinget, a címkézést, de egyúttal azt is hallottuk, hogy az előrelépés lenullázódik a nagyobb berendezések által. Akkor most mi van? Mi itt az ok és miben indokolja ezt az óriási előrelépést? Szerintem az európai jogszabályokban nem kereshetjük ennek az előrelépésnek az okait, mivel ön is kiszámolta maga, hogy 2014-ben, az első évben, a, a végrehajtás első évében, amikor az energiahatékonysági irányelv hatályba lépett a tagállamokban, az első évben már régen a, elérhettük volna az energiahatékonysági célokat, illetve elértük, mint említettek, 2020-as célokat. Vagyis teljesen hamis számok alapján készült a jogalkotás. A bizottság azt mondta, hogy jaj, hát ezt nem fogjuk soha elérni, lehet, hogy 2020-ig ez nem is realisztikus, ezt mondták és a bizottság saját kutató intézetéből viszont most ön azt mondja nekünk, hogy 2014-ben ezeket a számokat már elértük. Akkor ön hogyan állíthatja azt, hogy azok a dolgok, amiket ön itt pozitívumnak tekint, európai jogszabályoknak köszönhetőek. Szerintem ez teljes mértékben ellentmondás, nagyon sajnálom. Egyáltalán kiszámolta maga azt, hogy a, a fogyasztók saját ő, érdeke, ö, például milyen mértékű ebben a spórolásban, hiszen minden egyes ember arra törekszik, hogy kevesebbet kelljen fizetni. Ezt egyáltalán kiszámolták? Vagy tényleg azt mondja, hogy itt a jogszabályoknak köszönhető ez az előrelépés? Kiválóak ezek a számok, szuperek, de amit a végén mondott ön, az totálisan ellentmondás. Nem tudom, hogy itt egyáltalán miért kell kötelező takarékossági cél 2020-ig, hiszen abból, amit ön mondott, azt szűröm le, hogy már így is nagyon-nagyon jó úton járunk. Évente talán megnézzük, egy kicsit kiigazítjuk itt-ott, és indikatív célokkal dolgozzuk. A CO2 célok ugye kötelezőek, ez világos, de azt hiszem, hogy itt most a bürokrácia lépett fel, és tulajdonképpen ő most egy kristálygömbbe tekintett, teljesen indokolathatalmon. Köszönöm szépen, Jávor úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem annyira meglepő, hogy Piper úr véleményétől az enyém eltér, de hát ezt már megszoktuk. Köszönöm a prezentációt. Azt gondolom, hogy itt vannak nagyon-nagyon fontos információk, üzenetek ebből a, ebből a tanulmányból. Kiemelném, hogy az európai jogszabályok az energiapolitikáról és az energiahatékonyságról nagyon fontos motorja annak, hogy energiát takarítsunk meg, és hogy tudjuk tartani a célkitűzéseinket. Az energiahatékonyságra történő erőfeszítések már 2014 előtt is jelen voltak, 2014 óta van hatályban az arra vonatkozó irányelv hatályban, de korábban már voltak különböző tagállami és egyéb jogszabályok. És ezért van az, hogy sok mindent elértünk már, sok célt elértünk már, amelynek az elérését későbbre, későbbre tervezték, vagy becsülték. Második dolog. Olyan európai jogszabályokra van szükség az energiahatékonyságról, amelyek nagyon erőteljesek és nagyon szigorúak. Nézzük a célkitűzéseket. Amikor 2030-ra való célkitűzéseket vitattuk meg, akkor nagyjából megegyeztünk abban, hogy eleget kell tenni azoknak a feltételeknek, amelyek megszülettek a klímaváltozás miatt. Ugye a Párizsi konferencia után megállapodás is született a klíma, klímapolitikával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az energiahatékonyságra vonatkozó erőfeszítéseket fel kell gyorsítani, meg kell erősíteni, de bizonyos tagállamok vagy ipari szereplők azzal érveltek, hogy ez lehetetlen, tehát 27-ről 30%-ra vagy 40%-ra emelni a célkütőzést, ez túlságosan magas, hogy a parlament ezt szerette volna. Viszont most azt láthatjuk, hogy ez igenis lehetséges, tehát nem elfogadható érve az, hogy nem kell a célkütőzést megemelni, mert nem lehet megvalósítani. Igenis, el lehet ezt érni, láthattuk. 2030-ra a 27%-os célkitűzés azt jelenti, hogy egy, egy idő múlva majd le is állhatunk. Ez azt jelenti, hogy az energiapolitikát nem szabad veszni hagyni, tehát mindenképpen növelni kell 27%-ról a célkitűzést, és meg kell nézni, hogy mit sikerült elérni klímaváltozással kapcsolatban. Nézzük az utolsó megjegyzését. Nem csak arról van szó, hogy szigorú szabályokra van szükség, vagy jogszabályokra európai szinten, hanem a tagállami szintre is oda kell figyelni, tagállami szinten is ki kell alakítani a célkitűzéseket. A jelenlegi rendszer ugyanis azoknak kedvez, akik úgy gondolják, hogy majd más tagállamok elérik a célkitűzéseket, és a többiek pedig potyautasként így is úgy is megfelelnek majd a, az átlagnak. Tehát úgy gondolom, hogy nem csak európai szinten, hanem tagállami szinten is sokkal ambiciózusabb célkitűzésekre van szükség. A jelentés ezt fejti ki. Én ebből azt tudtam meg, hogy erre szükség van, erre lehetőség van, meg lehet ezt csinálni. Köszönöm a tanulmányt, az energiahatékonysági vitát, ez alapvetően megváltoztatja, és egészen más kereteket állapít meg. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A magam részéről is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak. Nem nagyon van már időnk. Még pár percünk van, mielőtt a tolmácsok elmennének, úgyhogy megadom önnek a szót, de egy kérdést hadd tegyek föl. Én is nagy érdeklődéssel hallgattam a tanulmányt, és látom, hogy itt sok az adat. Kérdésem, hogy vajon megkaphatnánk-e ezeket az adatokat, Szerintem ez nagyon sokat segítene nekünk a további gondolkodásban, hogyan alakítsuk tovább a különböző szakpolitikákat. Van esetleg egy executive, executive summary -e ennek a tanulmánynak, egy három oldalas dokumentumra gondolok, értékelést arról, hogy mennyire hatékony mindez, illetve hogy mennyire bízhatunk meg az adatokban. Vannak olyanok, akik természetesen ezt nagyon jól értenek, de mások számára jó lenne egy kis plusz információ. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik itt maradtak, és akik ennyire érdeklődők voltak de szerintem azok számára is hasznos lehet ez az anyag, ez a rövid összefoglaló, akik ma nem tudtak eljönni. Köszönöm még egyszer, és ön következik, kérem válaszoljon. Köszönöm szépen. A jelentés elején van egy ilyen absztrakt, egy ilyen összefoglaló, remélem, hogy ez hasznos lesz. Három oldal, és ez egyfajta ízelítőt ad a jelentésről. És ugyanaz az üzenete valójában, mint a teljes jelentésnek második dolog. A jelentésben az energiahatékonysági politikákat vizsgáljuk, tehát nem csak a jogszabályokat, nem csak az önök szerepét, feladatát. háztartási berendezések példájával éltem, de mást is vehetem volna például. Ezekre is vonatkoznak európai és tagállami szakpolitikák. Második dolog, itt általános szakpolitikákról van szó, Még mindig arról van szó, hogy pénzügyi ösztönzőkre van szükség, utána jön a jogszabály, és nagyon fontos a tájékoztatás, oktatás. Tehát meg kell tanítani a fogyasztónak azt, hogy milyen haszna van számára annak, hogyha energiahatékonyságra törekszik, és természetesen ez, ehhez kapcsolódik még az energia ö, ellátás biztonsága, a biztonság mint olyan, munkahelyteremtés. Tehát nem mondjuk azt, hogy szakpolitika egyenlő jogszabály. Nem erről van szó, többféle intézkedésről és fellépésről van szó. Nagyon fontos az is, hogy hogyan játszik össze az európai szint, illetve a tagállami szint. A kettő megfelelő együtt hatásának eredménye lehet a kívánt eredmény. Most egyébként újabban nagyon sok városi vagy helyi önkormányzati szintű intézkedés is megjelent az EU-s és a tagállami intézkedések mellett. Vajon, vajon mennyire kell kötelező érvényűnek lenni a célkitűzéseknek, erről nemrégiben megjelent egy bizottsági javaslat, de hát ez nem az én feladatom, hogy erről beszéljek. Az, az utolsó megjegyzésem az, Ebben a jelentésben és egy másik jelentésben is azt olvasható, hogy különböző trendek vannak, ennek, vannak strukturális vannak strukturális jelenségek is, de nem tartanánk ott, ahol most tartunk, ha nem lett volna EU-s és tagállami szintű fellépés is. Tehát továbbra is megfelelő figyelmet kell szentelni a különböző szakpolitikáknak, hogy el tudjuk érni a célkitűzéseket, ami pedig a cégkitűzések minőség és mennyiség kritériumot illeti, ezen el kell gondolkodni. Én azt gondolom, én azt gondolom, hogy az energia hatékonysági szakpolitikát továbbra is folytatni kell, mert még nem tartunk ott, hogy, hát, hogy ölvetett kézzel hátradőjünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mindenkinek további kellemes napot kívánok.